Colleagues. Kollégák, kezdjük el az ülést. Megkapták a rendet, mindenki elégedett vele? Na igen. Haladjunk. A második napirendi pont, alternatív üzemanyagok. Kárló, Parancsolj, tiéd a szó. Grazie, Presidente. questa nuova direttiva proposta... Köszönöm, elnök úr. Itt az Európai Bizottság javaslatáról van szó, amely egyes dokumentumok keretei közé illeszkedik, melyeket már megvizsgálhattunk más fórumok a más időpontokban, akár 20-20-ra gondolok itt amelynek célja az autóipar versenyképességének támogatása Európában, valamint a beruházások fenntarthatóságának támogatása a fejlett és környezetbarátabb technológiákba. Ezen kívül itt van a 2010 áprilisi bizottsági közlemény, amelynek az volt a célja, hogy támogassuk, valorizáljuk a környezetbarát járműveket az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és pontosan ebben a közleményben merült fel, hogy közösségi szinten az infrastruktúra hiányzik az elektromos autók tekintetében, ezek töltőállomásai tekintetében és műszaki előírásokat akartunk megfogalmazni ezek létrehozása céljából. Ez a irányelv célja az, hogy a bizottság kívánalmai szerint hogy megvalósítsunk egy minimális infrastruktúrát az alternatív üzemanyagok tárgyában, és műszaki, közös műszaki előírásokat vezessünk be közösségi szinten, hogy megtartsuk Európa vezető szerepét az autogyártásban és a hajóiparban, mert ez az irányelv vonatkozik a tengeri és belvízi hajózásban alkalmazott üzemanyagokra is, a kőolaj használatát csökkenteni kell a közlekedésben, és így hozzá kell járulni a 60%-os csökkentési emissziós csökkentési célhoz a közlekedési ágazatban 2050-ig. Ez az irányelv javaslat meghatározza az előírásokat a nemzeti stratégiai keretek kidolgozása tárgyában, kötelezi tehát a tagállamokat, hogy részletesen határozzák meg a kötelezettségeiket közép és hosszú távon, ami az alternatív üzemanyagokat illeti a közlekedési ágazatban. Ezen kívül garantálja az alternatív üzemanyagok infrastruktúráinak létrehozását, és bizonyos közös műszaki előírások bevezetését ezen infrastruktúrák tárgyában, és kötelezővé teszi a minimális infrastruktúrás lefedettséget, az elektromos áram, hidrogén és földgáz szolgáltatását illetően, tehát ne kövessük el azt a hibát, hogy ezt a szöveget kizárólagosan olyannak tekintjük, amely csupán az elektromos járművekre vonatkozna, nem, ez az összes alternatív üzemanyagra vonatkozik a hidrogénre és a földgázra úgy szintén. Ezen kívül meghatározza minimális töltőállomás számot tagállamonként nemzeti célkütőzések tárgyában az elektromos járművek területén. Itt ezen feltöltőállomások 10%-át hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára, tehát legalább 10%-ot. Ezen kívül számos előírás szerepel itt, ami a minimális távolságokat illeti az egyes töltőállomások között, itt a különböző alternatív üzemanyagok esetében, akár a hidrogén, akár pedig a csepp folyósított földgáz esetében, valamint a sűrített földgáz esetében is, és ide tartoznak még a ö, tengeri ö, hajózási járművek is, illetve az ezekhez alkalmazott üzemanyagok nem csupán a közúti járművek üzemanyagai. Aztán itt a fogyasztók tájékoztatása is szerepel, ezt egyszerűbbé, világosabbá kell tenni, illetve azt is meg kell világítani, hogy a piacon lévő járművek milyen üzemanyagokkal működhetnek, ennek szerepelnie kell a járművekben, illetve az hozzájuk adott kézikönyvekben is. Itt delegált jogi aktusok kérdése felmerül, vitatárgya lehet itt a szakbizottságunkban, hiszen ezek keretében a bizottság meg akarja vizsgálni az alternatív üzemanyagok skáláját, az infrastruktúrális lefedettséget, illetve a műszaki előírásokat az üzemanyagok tárgyában, illetve az ide tartozó infrastruktúrák vonatkozásában. Jelenleg jelentéstevőként meghallgatok számos véleményt, mostanáig egy jó kiinduló alap alakult ki a bizottság javaslata nyomán, és jelentős várakozások vannak az ágazati szereplők részéről ezzel a szöveggel szemben. Tehát ezen irányelv esetében multidiszciplináris megközelítést kell alkalmaznunk, Ebben az intézkedésben nem csak az energiaszolgáltatók érintettek, illetve az ipar, az autóipar, valamint a járműipar általánosságban, hanem a tagállamok is lényegi szerepet játszanak, hiszen tőlük függ a számszerű célkitűzések meghatározása, valamint érintettek az infrastruktúrákat előállítók, például az elektromos töltő állomások oszlopai, tehát itt rendkívül jelentős beruházásokra van szükség, és ez szükségessé teszi, hogy elmélyült eszmecserét folytassunk ezen szereplőkkel, hogy ezen szöveget a piaci tendenciákkal összeegyeztessük, valamint a saját célkitűzéseinknek is meg tudjunk felelni ennek nyomán. Tehát ne csupán az elektromos energiára összpontosítsunk, hanem a többi üzemanyag formára is, amelyet szintén tárgyal ez a szöveg. Van itt még egy szempont, amit értékelnünk kell a litván elnökség alatt, amely ennek a dossziénak a gazdája lesz, hiszen a leköszönő elnökségnek már nem lesz elég ideje, hogy elmélyülten megvitassa ezt a témát, és itt pedig a célkitűzések összeegyeztetéséről van szó az egyes tagállamok viszonyaival, tehát itt a végrehajtási időtartam is fontos eleme lesz a lefolytatandó vitának majd. És aztán itt van még a mellékletek témája is, mert a mellékletekben számos műszaki specifikációs adat szerepel, amelyek nagyon fontosak egyes iparágok számára, amelyeket érint ez az intézkedés. Figyelnünk kell tehát erre a szempontra is. Ami a határidőket illeti, ezen irányelv megvitatása során egy tervezett júliusra dolgozok majd ki, szeptemberben elemezzük ezt, és a szakbizottságban november közepe táján szavazunk erről. A koordinátorok remélhetőleg segítenek majd egy mini hearing megszervezésében itt a szakbizottságon belül, és ott majd érdemi vetületeivel is foglalkozhatunk ennek a vitának, és gyümölcsöző, munkát folytathatunk. Köszönöm. Köszönöm. Fidanza úr, Said Alkadraui úr, a szó. Dank u wel, voorzitter. Ehm, ik wil om te beginnen Ismaël Ertug verontschuldigen. Die heeft blijkbaar zijn vliegtuig. Nos, kezdetben elnézést szeretnék kérni kollégám nevében, aki lekést a repülőt, és azért én a helyében néhány észrevétel elérnék angolul. Ez is köszönöm a jelentéstevő bevezetőjét. Szerintem nagyon jól fogunk együttműködni ebben a kérdésben. Abban együttért, egyetértünk, hogy realista, hosszú távú stratégiára van szükség ahhoz, hogy vég kedvesünk az olajmonopóliumának a közlekedési ágazatban, és az EU versenyképességét javítsuk globális szinten tisztább üzemanyagokat alkalmazva. Én értelemben a bizottság alternatív üzemanyagok infrastruktúra vonatkozó javaslata jó irányba tett lépés, hisz minden tagállamot kötelez arra, hogy stratégiákat fezessen be az alternatív üzemanyagok piac fejlesztésére, infrastruktúrákat is kiépítve, és helyén való módon szab, határozza meg a célt hogy a képkocsi infrastruktúra interfészeire vonatkozóan európai normákat vezessen be, és ez korábbi szakasztól kezdve interoperabilitást tenne lehetővé, ami a minimum követelményeket illeti, 2020-ig úgy tűnik első pillantásra nagyra törő ez a terv. Két eleme lesz nagyon fontos a küszöbön álló vitának. Először is elemeznünk kell a pénzügyi alternatívákat, hisz a tagállamok már most is aggályoskodnak. Jól tudjuk, milyen költségvetési háttérrel kell dolgoznunk. Látnunk kell, hogy melyik konkrét finanszírozási koncepció alkalmazható a infrastruktúra felállítására, illetve az EU társfinanszírozás kihelyezésének mikéntjére vonatkozóan is. Másrészt meg kell találjuk az egyensúlyt az infrastruktúrális célok pontos meghatározása, azaz például az újratöltő állomások minimális száma között, meg bizonyos rugalmassági szempontok között a piaci igényeket és beruházásokat figyelembe véve. Ugyanakkor a fogyasztók viselkedésmódja kulcsfontosságú témája kell legyen a vitának hiszen automatikusan fog növekedni ugyan a kereslet, hogyha van infrastruktúra, ám pót intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy tájékoztassuk, ismerté tegyük ezeket az eszközöket, és megváltoztassuk a fogyasztók viselkedését. Végül azt is hangsúlyoznám, hogy az önkormányzatokat is be kell vonni a döntéshozatal folyamatába, hiszen az ő támogatásuk, hajlandóságuk a siker záloga. Frakciónk, frakcióm tehát várja a jelentéstevővel, meg az árnyék előadókkal folytatott együttműködést ebben nagyon fontos témában. Köszönöm. I, I Mrs. Mais. Köszönöm. A liberálisok uh, részéről Meissner asszony nevében tud valaki hozzászólni, vagy illetve helyette? Igen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Tehát akkor a, a földgáz téma minket már régóta érdekel, főként a tengeri közlekedésben pótüzemanyagként, illetve a folyami közlekedésben is. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a nitrogénoxidok kibocsátása akár 0%-ra is csökkenjen. Fontos ez abban is, hogy a balti tengeren a kén kibocsátás csökkenjen, ahol nagyon ambiciózus kibocsátási határértékeket vezetek be tavaly. A GLL technológia azonban még nem került bevezetésre azokon a azokban a kikötőkben, ahol megállnak újra tankolni a hajók. LNG, tehát cseppfolyósított gáz technológiában nem akarnak beruházni. Ezek a kikötők, mert azt állítják, hogy nincs megfelelő igény erre. Ugyanakkor, hogyha jogszabályban szabnánk ezt meg, akkor a hajó tulajdonosoknak megfelelő jogi alapot adnánk, és az embereket arra ösztönöznénk, hogy minél nagyobb értékben használják ezt a technológiát. Az Európai Bizottság egy új dokumentumot adott ki ezzel kapcsolatban. Fidanca úrral majd együttműködünk. Lichtenberger asszony eh, a zöldek nevében. Uh, árnyék előadóként, vagy nem? Jó, mindegy. I will swap you around. Jó, akkor majd megcseréljük a sorrendet. Köszönöm, köszönöm Brian. Jó, hogy én lehetek a zöldek árnyék előadója. Az emissziók, a széndiokszid kibocsátás 16%-os csökkentés 2005-ben valóban ambiciózus cél. Ugyanakkor a meglévő bioüzemanyagok nagy, több kibocsátással járnak, mint amennyit meg lehet velük spórolni, egész egyszerűen, mert másképp használjuk fel, megváltozik a föld használat célja, a termőföld használat célja. Az alternatív energia infrastruktúrában nem szívesen ruháznak be az emberek, mert az alternatív üzemanyagokat nem használják elegen a közlekedés, közlekedők közül a gépjárművek közül. Ezért itt az ideje, hogy az Európai Unió magához ragadja ez ügyben a vezetést, nekünk pedig az a feladatunk, hogy a technológia semleges megközelítést alkalmazzuk, és a zéró kibocsátás lehetővé tevő technológiára koncentráljunk hiszen embereket, árukat akarunk szállítani, minél kevesebb széndiokszid kibocsátása mellett. Azért alapvetően ez nem olyan bonyolult, azonban a megoldásoknak valóban stabilnak, robusztusnak kell lenniük ahhoz, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni. A cseppfolyósított földgázzal beszélünk, a hidrogénről beszélünk, illetve a CNG technológiáról, a bizottság javaslata az, hogy 2020-ra 150 kilométerenként legyen CNG új állomás. LNG pedig 400 kilométerenként. A cseppfolyósított földgáznak minden mind az Európai Unió 144 legfontosabb kikötőjében elérhetővének kell lennie és egyetőtek Meister asszonynal, hogy ezt jogszabályjal kell lehetővé tennünk. Remélem ezeket a gondolatokat tovább tudjuk majd az előadóval dolgozni. Köszönöm, Van Dalen úr következik. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, er ligt nu een ambitieus voorstel van de Europese Commissie. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság javaslata különösen ambíciózus. Különböző célokat tartalmaz, amelyek valóban kiválóak. Például az emissziócsökkentés a közlekedés különböző formáiból, olyan célkitűzés, amelyet mindannyian osztunk, főként eh, amikor látjuk, hogy például a, a tengeri közlekedés kibocsátásának csökkentése is megvalósítható cél. Ugyanakkor, elnök úr, az igazi kérdés az, hogy működik-e ez majd, működőképes lesz-e ez majd. Itt, van péld, itt vannak például a pénzügyi kérdések, persze vannak táblázatok az anyagban, de meg kell, hogy mondjam, hogy ezek nem meggyőzőek. Ez a dosszé pénzügyi szempontból egyáltalán nem meggyőző. Például a többéves pénzügyi kerettől függnek ezek a költségvetési sorok, és hát tudjuk, hogy az erőszóló vitáról, vitának még nincs vége. Nem csak az unió hozzájárulásáról beszélök hanem általában arról, hogy megvan-e a politikai szándék a tagállamokban ahhoz, hogy egy ilyen beruházásokat finanszírozzanak persze, az nagyon jó, hogyha ambiciózus célokat nyújtunk be a tagállamoknak, de a tagállamok együttműködésénél nélkül ez sehova sem vezet. Ezért az Európai Bizottságtól további magyarázatokat várok, tehát a finanszírozás, illetve a tagállamok együttműködése vagy elkötelezettsége tekintetében. Második probléma, az pedig az, hogy az elektromos autók pontosan milyen rendszer szerint, milyen norma vagy szabály szerinti ajzatot vagy dugajzatot használnak, hiszen vannak japán autók, amelyek teljesen más norma szerint vagy szabály szerint működnek. Tudjuk, hogy a rendes benzinkutnál ez nem okoz gondot, de az elképzelhetetlen, hogy legyen japán, meg német, meg másfajta mondjuk francia hajzat is minden egyes töltőállomáson, ez egész egyszerűen nem lesz működőképes. Ez tehát a második probléma, az utolsó pedig, elnök úr, az, hogy mit tesz majd az Európai Parlament. Mire is gondolok? Jó magam is autóval járok Strasbourgba. Ha mondjuk egy elektromos autót veszek, akkor újra tudom tölteni a Strasburgi garázsban? Vagy akár itt a brüsszeli garázsban? Először a saját házunk táján kell rendet rakni, az Európai Parlament változtat-e majd az infrastruktúráján, az Európai Bizottság, a Tanács, az összes európai intézmény biztosítja majd-e a megfelelő infrastruktúrát ahhoz, hogy példát mutassunk az elektromos autók vagy alternatív autók használata terén. Ennyit szeretem volna, elnök úr. Elmondani, elnök úr, valóban kiváló javaslat ez, de Remélem, hogy ezeket a kérdéseket még majd megvilágítja számunkra az Európai Bizottság. Thank you, Mr. Köszönöm, Riké úr. Merci, Monsieur Köszönöm, elnök úr. Gratulálván ehhez a javaslathoz, amely összhangban van globális célkitűzésünkkel, az első észrevételem. I don't really get the relay. Nem nem kapunk angolt az angol csatornán, nem tudom, hogy a relé nem működik-e, vagy mi a gond, csak jelzem, mondja az elnök. Check that. Utána néznének? We're back on. Dominic, can you start again? Dominic, újra kezdenéd, parancsolj. Merci, monsieur le président, je recommence. No. Köszönöm, elnök úr, újra kezdem tehát, tehát néhány észrevétel. Az első, ezen irányelv egy általános keretbe illeszkedik. Itt két különböző probléma van. Az egyiket említette a két előttem szóló, ez a pénzügyi probléma. Emlékeztetnék arra, hogy a Connecting Europe Facility esetében nagyon sok horizontális prioritás van. Ez természetesen ugye felveti a kérdést, hogy milyen százalékarányban kapunk forrásokat, de ott sincs elég forrás, és ami zavar minket az, hogy a Connecting Europe Facility-ben van egy pénzügyi eszköz, amely arra célra sem lesz elég. Tehát itt a határ az, az irányelvünkben is már felmerülnek ezek a vetületek. A második dolog pedig, az, hogy ezen irányelv az általános energia mixtúrába illeszkedik. Az alternatív üzemanyagokról beszélünk a járművek esetében, de ez egy általános energiafogyasztási keretbe illeszkedik. Az első példa az elektromos járművek példája, Hogyha például a francia járműpark egésze elektromos járművekből állna, akkor itt legalább 22 plusz nukleáris erőműre lenne szükség, hogy ezeket árammal el lehessen látni. Tehát itt az energiamisztúra kérdése és a források kérdése nem szerepel ebben az anyagban, tehát itt az is kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a járműveket táplálni, energiával ellátni. Aztán az energiatárolás kérdése is felmerül, amikor a hidrogén, eh, feltöltés, hidrogén járművek feltöltéséről beszélünk, akkor van itt egy ilyen hálózat, de a eh, hidrogén hálózatban ezen üzemanyag eh, körforgás az nem tűnik számomra hitelesnek. És itt mindenképpen az elektromos energia tárolására is megoldást kell találni, és ezen megoldásokkal nem foglalkozik ez az irányelv. Tehát itt van egy részről a költségvetési kérdés, a másik pedig az energia mixtúra kérdése. Hiszen nem beszéltünk alternatív üzemanyagokról, anélkül, hogy tudnánk, hogy honnan is vesszük ezeket. Aztán még két apró észrevétel. Peter van Dalen beszélt itt a az elektromos dugaljakról. Itt van egy szabványosított dugaj, a biztonságot növelendő. Azt hiszem, hogy itt az irányelben is utalni kell erre a javaslatra, hiszen nem lehetséges, hogy két vagy három dugaj legyen egy töltő kútnál, ezt szabványosítani kell. Aztán itt már vannak létező töltőállomások, és kialakulhat az a paradox helyzet, hogy egy egyesek számára ezek az intézkedések szankcionáló jellegűvé válnak, Nos, elnök úr, ezekkel az észrevételekkel kívántam élni. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Én is csak csatlakozni tudok ahhoz, amiről Riki úr az imént beszélt. Nem csak arról van tudnilik szó, hogy egy norma, vagy egy, egy, egy szabványosított rendszerrel azok a gyors fejlesztők, akik már a piacra jutottak és elkezdték a gyártást, ezeket ne büntessük meg, ez is cél tudni tudnilik, hanem az is, hogy ne akadályozzuk meg a jövőbeli innovációt. Ez két alap cél, amelyet sürgősen érvényesítenünk kell e kérdés vitája révén. Azt is jelenti ez, hogy a technológiai semlegesség az egyik legfontosabb cél kell legyen, és ez elektromos tankolásnál, nem beszélve a hidrogén tankolás lehetőségénél. Többféle technológia előtt nyitva kell hagyni a fejlődés lehetőségét, ám azt is pontosan meg kell tervezni, miképpen történjék ez. Nem szabad sem azt, hogy megbüntessük az első piaci szereplőket, másrészt az sem, hogy megakadályozzuk a további innovációt és fejlődést, kizárjuk az elektromos autók technológiája, illetve pontosabban a utántöltés technológiá terén. Tehát egy bizonyos rendszer előfeltételeit megengedve csak. Emlékezzünk az első videó rendszerek megjelenésére. Egyik legnagyobb gond akkor az volt, hogy például nagyon sok, ugye két vagy három nagy modell létezett egymással párhuzamosan, és nem maradt minden más beruházás pedig kudarcra volt ítélve német iskolákban például kétféle modell között lehetett dönteni. Tehát a technológiai semlegesség nagyon fontos, e példák mutatják. Aztán még egy dolog, ami szerintem döntő jelentőségű. A nagyon nagy változásokat nem szabad megelőlegezni. Például az elektromobilitásról beszélve, az egyik legnagyobb gond egyáltalán nem az menet közben való feltöltés. Mert az embereknek elektromos autóban tudja, meddig tud menni azzal, azt is tudja, hogyha bekapcsolja a légkondit, akkor csak fel annyit utat tud megtenni. Itt lehet persze fejleszteni. Ám a fő gond abban áll, hogy itt az Európai Unióban nincs kompetenciánk, hatáskörünk arra, hogy, hogy a szabályokat meghatározzuk a nagyvárosokban. Ez a fő gond. Például, hogyha a 17. emeleten lakom, egy városban, és nincs töltőállomás ott abban a háztömbben, akkor nem tudok venni elektromos autót egész egyszerűen. És ez minden, gyakorlatilag minden nagyvárosra igaz. Ez a nehézség, ez a probléma. Ez a voltak éppeni gondja az egész fejlesztési modellnek. Emiatt nem ülnek át legtöbben elektromos autóba. Tehát az a kérdés, hogy az, hogyha bevezetünk töltőállomásokat Európában nagyobb számban, ez nem fogja önmagában ugrásszerűen megnövelni az elektromos autók számát. Ez az is kell, hogy Európában, a tagállamokban cégek részéről is kompatibilis töltő megoldások alakuljanak ki a nagyvárosokban is. Hiszen itt van a probléma gyökere, és ezért nem döntenek e- elég sokan amellett, hogy elektromos autót vásároljanak. Ez két lényegi pont, amelyeket e, tématárgyalásakor jobban fel kellene tárnunk, nehogy pont az ellenkezőjét érjük el annak, amire törekszünk. Tehát egyrészt nagyobb választékot szeretnénk kínálni a, a, a mobilitási módozatok között, és ezzel ugyanakkor nem akarunk megfékezni olyan fejlődési irányokat, amelyek a jövőben akár megoldhatnák a gázfüggőség problémáját. Tehát ezen fejlődési modelleket nem szabad előre kizárnunk a piacról, mert ezzel az alternatívákat zárjuk ki. Elnök Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoznék az elnék előadónk Péter Fendelen egyes felvetéseihez, illetve pár kiegészítést is tennék. Ebben a szakbizottságban mindannyian azon vagyunk, hogy eh, csökkenjen a károsanyag kibocsátás minden tekintetben. Egyébként ugyanakkor eh, megdöbbentő, hogy az Európai Bizottság mennyi szempontot nem vett figyelembe. Vannak dolgok, amiket meg lehet tenni, vannak, amiket nem. Ha a Luxemburg téren az ING bank előtt két elektromos autó áll, de mindig ott állnak. Még soha nem láttam, hogy bárki is elvitte volna őket. Valószínűleg le van merülve benne az akkumulátor. Ha azt vizsgáljuk, hogy mennyire e, működőképes ez, óriási beruházásokról van szó. E, Péter már beszélt erről. Az Európai Bizottság négy típusú e, négy típust emel ki? Miért ez a négy alternatív üzemanyag a kiválasztott? Lehet, hogy egyes tagállamokban vagy földrajzilag megoszt, más a helyzet. Dominik Riki említette Franciaországot, ahol eh, az elektromos áram 80%-át eh, eh, atomerőmekben állítják el, és ezt is exportálják. Ez túlságosan elíró jellegű. 2020-as határidő, 2013-at írunk. Ez nem jelenti azt, persze, nem akar, azt akarom mondani, hogy az egyes tagállamok ne lehetnének ambiciózusabbak, de hát fogalmunk sincs, hogy a technológia hogyan alakul majd. Itt nem irányelvekről, rendeletekről beszélünk, hiszen azt mindenképp el kell kerülnünk, hogy az Európai Bizottság döntse el, hogy mi, legyen, mi lesz a, a szabály és mi nem. Majd a piac eldönti a, e, hiszen hátrányba kerülhetnek a, kor, a korai e, beruházók. Miért pont ennyi kilométer Skót e, felföldön? E, hogyha bárki megnézi, hát hogy, hogyan, hol lenne elektromos töltőállomás? Honnan vennék az áramot? Elnök úr, a tagállamok döntsék el saját maguk, hogy nekik mi működőképes nagyon sok tagállam eh, már most is keményen dolgozik ezen a problémán. Éppen ezért rugalmasnak kell lennünk, hogy eh, költséghatékony legyen az emissziócsökkentési programunk. Ezért azt javaslom, hogy az Európai Bizottság gondolja újra a javaslatát, gondolja át a határidőket, a kilométereket, a dolog finanszírozását, hogy egyáltalán mennyire működőképes, mennyire pragmatikus mindaz, amit javasolnak. Szerintem túl korai ez, és nem kellően átgondolt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Brad Born úr. A beszédét már de kikanalazták előre. A kolléganő megtette ezt. Hát igen, nagyban egyetértek azzal, amit Vandalen kollégám, Foster asszony és Riki úr mondtak van egy pár olyan preambulum pont, amelyet kiemelnék előzetesen. Foster asszonynal egyetértek, sőt, tovább mennék. Szerintem ez a leg, egyik legrosszabb a kigondolt javaslat a bizottság részéről, amit rég már ideje dolgozom a közlekedési szakbizottságban, amit láttam volna. Egy olyan terület, igyekszünk, ahol igyekszünk előírni egy megoldást egy olyan problémára, amely még fönn sem áll, mint probléma. A technológia még, még nagyon távol áll a kiérlelődéstől. Nem, tudjuk, nem is tudjuk még, hogy ez a technológiai típus merre is fejlődik majd. Lichtenberger asszony, na, ritkán értek egyet, de néha igen, most is. Nem szabad megbüntetnünk például azokat a piaci szereplőket, akik korán beindultak a piacon, holott ez a javaslat pontosan ezt írná elő, hogy megbüntessük ezeket a piaci szereplőket. Ez egy teljesen ilyen hasraütésszerű megoldás lenne, és egy olyan mindenkire ugyanazt nem éretett szabó gyakorlat, amely sosem működött, és nem is működhet. Hiszen az egyes tagállamoknak más és más véleménye, szakpolitikája lesz a saját energiamixüket illetően, a különféle közlekedési ágakra vonatkozóan. Nem a bizottság előírja ezeket a megoldásokat a tagállamok számára. Másodszorban említették azt, hogy, a, hogy minimum szakaszokat határoznának meg a különféle energiatípusokra vonatkozó töltőállomásokra. Én elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek az első olajválságra, de arra már nem emlékszem, hogy amikor megjelent lettek az első autók, amelyek benzinen működtek, aki mondta volna bármi jogszabályokat, hogy ilyen és ilyen gyakran kell fölépíteni a benzinkutakat. Hát ilyen nem történt, tudni, a piac maga alakítja ki a megoldásokat. Miért elkezdjük megírni a minimum megoldásokat, követelményeket, nevetségesé tesszük magunkat. És hát minden tagállamnak megvan a maga energia mixe, struktúrája, az szerinti megoldásokat kell, kell találjon. A tervezet, a javaslat tervezetben is olvastam, és inkább kérdésként fogalmaznám meg a bizottságnak címezve, nem a jelentéstevőnek. Ugye az áll a szövegben, hogy a TENZ program fogja társfinanszírozni ezt a projektet. Hát miképp tenné? Vagy a Connecting Europe eszköz tenné, szerintem az volna a megfelelőbb megoldás egyébként, bármilyen társfinanszírozás forrásaként. Ám ha még nem sikerült lezárni a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalásokat, és így módon nem tudjuk, hogy mennyi pénz lesz a kalapban. Ha most elkezdjük találgatni, hogy milyen új alternatív finanszírozási formákat süthetnénk ki, miközben nem tudjuk, hogy az MFF milyen, hogy áll össze, no, az megint egy teljesen szerintem egy eszement megoldás. Nem tudjuk, hol kötünk ki majd az MFF tárgyalások végén, és annak milyen hatása lesznek a transeurópai hálózatokra, meg a Connecting Europe-ra. Előbb ezeket kell megvárni, és aztán lehet majd észszerű értékeléseket végezni arra, hogy vajon mennyiben és hogyan, vagy egyáltalán hozzájárulhat az európai költségvetés ezen megoldásokhoz. Ezeket el kell döntenünk, mielőtt tovább beszélnénk ezekről a dolgokról. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Fidanza. Köszönöm, Fidanza úr. Tudom, hogy el kell menjem. A bizottság még nem szólt hozzá, azt is tudom, parancsoljon. A Tézin Komisszió Európai. Elnézésüket kérem, az Európai Bizottságnál lesz egy fontos találkozóm, amit sajnos nem tudtam lemondani. Minden felszólalást feljegyeztem és természetesen a lehető leghamarabb szeretnék találkozni az árnyék jelentéstevőkkel, hogy folytatni tudjuk ezt a vitát, illetve elgondolkodjunk a jelentéstervezeten. Még egyszer elnézésüket kérem. Mr. O'Neilly from the Commission, do you want to say anything? Az Európai Bizottság részéről O'Neilly úr, van-e valami hozzáfűzni valója? Comes your report, I think not. Your... Ilyen kedves szavakkal üdvözölték az önök jelentését, hát erre biztos Pamela Jó. Igen, köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, az előadónak, árnyék előadóknak és mindenki másnak, aki hozzászólt ehhez a témához. Valóban ígéretes kezdés ez. Ha megengedik, akkor reagálnék egy pár felvetésre. Először is. Ez a javaslat nem a bizottságban ülő elefánt toronyban üldögélő magányos hivatalnok elméjéből pattant ki. Nem, évek óta együtt tört, dolgozunk ezen a témán az érintettekkel, az érdekeltekkel, a tagállamokkal. Éppen ezért a javaslatunkat két olyan jelentés is kíséri, ami ennek a, az előzetes munkának az eredménye. Nem is beszélve a hatástanulmányokról, amelyek az alapját képezik szintén ennek a javaslatnak, és mindezek a dokumentumok arra mutatnak, hogy óriási lehetőség áll előttünk arra, hogy a monopóliumot megtörjük a közlekedésben. Nem csak emissziócsökkentésről van ugyanis szó, hanem versenyképességről is. Ha ezt nem teszi meg Európa, akkor majd valaki más megteszi, és Európa egyszer mindenkorra kiesik ebből a körből. Ha nézzük a fejleményeket Amerikában, Kínában, akkor azt láthatjuk, hogy milyen gyorsan fejlődnek, alakulnak a dolgok, akkor, hogyha a közpolitika ezt támogatja. Úgy véljük, hogy az energiapolitika szempontjából is fontos javaslat, ez örülök annak, hogy vannak olyan képviselők, akik rámutattak annak a fontosságára, hogy megvizsgáljuk, hogy az energiapolitika szempontjából ez mit jelent, milyen következményekkel járhat. Biztosak vagyunk benne, hogy minden energiaforrás rendelkezés állhat majd? Mi úgy véljük, hogy igen. Ezt ellenőriztük is, megvizsgáltuk, és úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy a javaslat a technológia semlegességből induljon ki. Számunkra a technológia semlegesség azt jelenti, hogy minden tüzelőanyagnak, üzemanyagnak lehetőséget kell adni, sőt, ezek kiegészíthetik egymást. Ezért meggyőződésünk, hogy mindenfajta közlekedési eszköznek egy kell biztosítanunk, sem nem szabad, hogy kizárjunk a körből bármiféle közlekedési módot. Az önök parlamentje által elfogadott vonatkozó szakpolitikák kutatás kutatásfejlesztésre, az emisszióra, az adózásra, mi úgy éreztük, hogy egy fontos kapocs hiányzik, és ez a fontos kapocs pedig a, egy ilyen infrastruktúra, úgynevezett rollout, tehát az infrastruktúra olyan bevezetése, ami lehetővé teszi, hogy a már érett technológiát szélesebb körben alkalmazzuk. Ezért van az, hogy ez a javaslat az infrastruktúra fejlesztésre koncentrál, illetve differenciál a között, hogy a különböző üzemanyagok között, és egy jogszabálytervezetben csak a legszükségesebb elemek jelennek meg előíró preskriptív jelleggel, éppen azért, hogy inkább iránymutatást adjunk a piacnak. És ezzel rá is térnék a finanszírozás kérdésére. Szerintem tévedés lenne ezt a javaslatot olyan színben beállítani, hogy közpénzekből akarjuk az infrastruktúra fejlesztéseket pénzelni. Visszatérek akkor az említett példákra, amikor az autógyártás eh, elkezdett fejlődni, akkor nem a, az államnak kellett eh, hmm, benzinkutakat építenie, nem. Viszont az államnak kellett megszerveznie azt, hogy eh, hogyan, hol épüljenek benzinkutak, hiszen ez mégiscsak állami feladat. Nagyon mm, büszkék vagyunk az Európai Unió belső piacára, és ezt meg kell védenünk, őriznünk. Hogyha az egyes tagállamokra bízzuk azt, hogy ezt nem koordinált módon tegyék, akkor megint a piac fragmentációja alakulhat ki, ezt ne felejtsük el, arról nem is beszélve, hogy minél hamarabb európai szabványokat kell kialakítanunk. Persze az átállást egyszerűsíthetjük, könnyebbé tehetjük, de ami igazán fontos az, hogy Európában szabványokra, normákra van szükség ahhoz, hogy tovább fejleszthessük ezt a területet. A finanszírozás tehát ehm, tulajdonképpen a befektetők számára ehm, azt jelenti, hogy van, ahol ők nyernek, van, ahol mi. Mire gondolok? Ők kiszámíthatóságra várnak arra, hogy megérje számukra befektetni óriási pénzeket az infrastruktúra fejleszt, kifejlesztésébe. Ez azonban csak kiszámíthatóság esetén működik, és mi pont ezt javasoljuk végezetül. Többen felvetették a fogyasztói szempontokat. A gyakorlati nehézségeket kell megoldani, amelyekkel napi nap találkoznak a fogyasztók, eh, amelyek visszatartják őket attól, hogy az alternatív üzemanyagokat, alternatív autókat, gépjárműveket használják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hagy vegyem mégis, még egyszer át, amit a jelentéstevő kifejtett a menetrenddel kapcsolatban. A mini meghallgatás június 18-án lesz. Ez még a koordinátorok jóváhagyására vár, ami ma történne meg, de ez a javaslat aztán a jelentéstervezet bemutatása szeptember 16-án, 17-én esedékes, a módosító benyújtásának határideje október 1 lenne, és ezeket aztán november 4-én, 5-én tárgyalnánk meg, és aztán a szavazást november 14-én lenne a szakbizottságban. Ez egy hosszú távú menetrend, de aztán előbb-utóbb majd szorítanak bennünket. Ide elég hamar odaérünk majd, higgyék el. Következő témánk üzemanyag, energia, megújuló energia forrásokból, illetve a bioüzemanyagokra való átállás, a szak, környezetvédelmi szakbizottság véleménye. Wills asszony pedig a felelőse. Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak az első eszmecserén való részvételt, az irányelv évek, illetve az üzemanyag minőség irányelv módosítása tárgyában. Mint jelentéstevő a közlekedési szakbizottság részéről az a feladatom, hogy az Európai Bizottság közlekedési, vagy közlekedési szempontból véleményezzen. Célom az, hogy hosszú távú alternatívákat dolgozzunk az Európai Unió számára az alap, földalapú agróüzemanyagok tekintetében. Ezek versenyt jelentenek az élelmiszer termelés előtt, és drágábbá teszik az élelmiszereket. Ezeket a világszerte érvényesülő negatív fejleményeket kell összekapcsolnunk az éghajlatváltozás elleni politikával, a bizottság fehér könyvének megfelelően, illetve a parlament állásfoglalásának megfelelően. Kell tehát tárgyalnunk arról, hogy a 20%-os csökkentési célt 2020-ig meg 19-ig hogyan tudjuk végrehajtani, anélkül, hogy az agrárüzemanyagok termelésének szintjét módosítanánk a 20%-os szintet a plenáris is, meg a közlekedés szakbizottság is támogatta a fehér könyvvel kapcsolatban a megújuló energiaforrásokra való átállás ebben nagyon fontos szerepet kap. Egyik javaslatom lényege abban áll, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvben újabb ösztönzőket helyezzünk el a közlekedési ágazat számára, a vasúti ágazatban nagyon nagy potenciál rejlik a megülő energiaforrásokra való átállás támogatására, és ezek elég egyszerűen lerajzálható potenciálok vannának. Ezeket az ösztönzőket lehetne bevezetni az európai vasúti közlekedés villamosítására, meg a közúti forgalom sínre terelése is fontos eszköze lehet ennek. A termelési üzemek megőrzése meg a beruházások megőrzése, mint az amortizációra való figyelem nagyon fontos, nagy súlyú kérdések az üzemek szempontjából. Ezen tényezők figyelembevétele nélkül 60 százalék, eh, ha ezeket figyelmezünk, 60 százalékkal kevesebb kibocsátást lehetne elérni az üzemek vállalatok részéről. A, lehető, a legjobb eredményeket megcélzó üzemeket kellene jutalmazni a rendszernek, és ez a technológiák versenyét, valamint a technológiai előrelépés szolgálná. A bioüzemanyagok tekintetében is a beruházás leírása, értékleírása után is érvényben kellene tartanunk az ösztönzőket. Az agrárüzemanyagok szemben más környezetvéde, barátabb üzemanyagok figyelembevételre volna szükség, ám az nem arányos, hogyha az és inkább az intelligens infrastruktúra kiépítését kellene hangsúlyoznunk a potenciálok kihasználása érdekében. A klímaváltozási célok érdekében minden eszközt meg kell ragadnunk, valamint az élelmiszer célú és az üzemanyag célú mezőgazdasági termelés közötti versenyre is figyelemmel kell lennünk. Ezért javaslom, hogy 2020-ig az a cél, hogy 10%-os legyen a bioüzemanyagok részesedése, ezt inkább energia megtakarítási intézkedésekkel kellene elérnünk ezt a célt. Köszönöm. Thank you, Mr. Wills, for the EP. Köszönöm, Wills úr. Most Borisov úr a szó a néppárt részéről. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák a bioüzemanyagok támogatása korábban az EU klíma és energia stratégiának egyik alapköve <laughs> volt, a közlekedési ágazat átalapításának egyik fontos eleme. Ez az EU olajfüggőségének csökkentés is szolgált. Ugyanakkor a vidéki területek termel, mezőgazdasági termelése számára is potenciált jelentett, ám a bioüzemanyagnak negatív hatásai is vannak, ezeket szeretném minimalizálni, ez a javaslat. Elnök, Borisov úr, kérem, hogy lassítson le egy kicsit, mert nem lehet követni a tolmácsok számára sem. Tehát a bioüzemanyagoknak ugyan vannak negatív hatásai, ezért a bizottság olyan jogos jogalkotási javaslat állt elő, amely tekintette van ezek minimalizására, miközben belátja a fejlett bioüzemanyagok fogyasztásának pozitív elemeit is, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában. Azonban az is cél, hogy ne büntessük meg a mostani rendszer szereplőit. Úgy kell tehát beruházni, hogy ez, ez egy időben erős üzeneteket fogalmazunk meg a fejlett bioüzemanyagok fejlesztése érdekében. Ez nagyon fontos. Különösen mostani európai gazdasági helyzetet tekintve. Az eu belüli termelési kapacitása a modern bioüzemanyagoknak meglehetősen korlátozott. Ezért kellenek beruházások ahhoz, hogy új technológiákat vezessenek be, ez csak akkor valósulhat meg, hogyha az európai szakpolitika kiszámítható, stabil szabályozási keretet hoz létre, mely a beruházók számára jogbiztonságot és kiszámíthatóságot nyújt. It's also, it's... Az is fontos, hogy megemlítsük, milyen kiváló gondolat az, hogy a vasúti hálózatot jobban hasznosítsuk ám ehhez is kellenek beruházások, különösen kelet-európai országokban. Mert ott nagyon nagy beruházások kellenek, és a mostani gazdasági helyzetben erre nem sok lehetőség van. Ezért nem tudom, hogy a 5%-os részarány mennyire észszerű, illetve életszerű. Köszönöm a Kadrai úr, a Panyul úr úton van, mondja a Alkadra úr, hogy inkább várjuk meg őt, és majd ő beszél helyett. Bilbao asszony akkor a következő. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que esta... Köszönöm. La necesidad de mantener el objetivo de alcanzar la cuota. Köszönöm. Értem annak a szükségességét, hogy el kell érni a 10%-os részszerenyt a megújuló energiák tekintetében és 6%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást 2020-ig. Ezek alapvető célkitűzések, melyeket követnünk kell. Ebben az értelemben egyetértünk a kezdeményezés céljaival, azaz csökkenteni kell a hagyományos bioüzemanyagok használatát, javítani kell a termelési folyamatokat, ösztönözni kell a fejlett bioüzemanyagok alkalmazását, amelyek egyre fontosabbá válnak a hagyományos bioüzemanyagokhoz képest. Ezen kívül kötelezővé kell tenni a bejelentést a tagállamok, illetve a szállítók részéről, akiknek be kell jelenteniük a bioüzemanyagokból származó kibocsátást, amely mindenek előtt a földhasználat megváltozáshoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy a bejelentés és eh, a tudományos adatok jobb alkalmazása egymást kiegészítő elemek, előrelépéseket kell tennünk ezen a fronton is, meg kell őriznünk az eddig eszközölt befektetéseket, mert eh, a befektetéseket úgy eszközölték, hogy bíztak a az elfogadott döntésekben tagállami, illetve európai szinten. Tehát azok a módosítók, amelyeket a jelentéstevő javasol, azt hiszem, hogy kicsit túllépnek általános céljainkon. A mi módosítónyitott irányvonalat fogják követni. Azt hisszük, hogy ezek a kritériumok, amelyek a jelentésben szerepelnek, nem teszik lehetővé, hogy létrehozzuk a szükséges bizalmat és biztonságot. Módosítókat fogunk tehát benyújtani. Euh, euh, Elnök úr, köszönöm én is az előadónak azt, hogy elkészítette ezt a kiváló jelentést. Az Európai Bizottság célját mi is támogatjuk. Mi szerint az üvegházhatást kiváltó gázok csökkentését szolgáljuk. Ugyanakkor a bizonyítékok komoly kockázatokat jeleznek ezen az úton. Az Európai Unióban a bio üzemanyagok elterjedését nem támogathatjuk, hiszen ezek nagyobb, jobban szennyeznek, mint a hagyományos üzemanyagok, arról nem is beszélve, hogy növelik az élelmiszer árakat, illetve alapanyag árakat, és így a szegényebb régiókban tovább nehezíti az élelmezési helyzetet, illetve az, az állattenyésztésben is a karmányárak növelésével is nehezíti a helyzetet. A 2020-ig a 10%-os bioüzemanyag célra gondolok. A harmadik ipari forradalom egy, egyik alapillére lehet, ugyanakkor szerintem ez az cél nem elérhető, ezért szükséges a túlságosan nagy földhasználat változás megelőzése, talán környezetbarátabb bioüzemanyagokra kellene átérnünk. Végezetül biztonsági hálóra van szüksége annak érdekében, hogy ne torzítson a rendszer. Az európai harmonizáció szükséges annak érdekében, hogy a nyilvántartások ne lehessen visszaélni, ha az emberek bízanak a rendszerben, hogy ez megbízható legyen. Köszönöm, Télerő. Köszönöm eh, Wills asszony jelentéséért. Köszönet. Mindannyian látjuk, milyen súlyú eh, a, a dízel és a benzin felhasználása, és mekkora problémát jelent és a 20%-os csökkentés 2020 milyen nagy súlyú, és ez a fehér, fehér könyv célja is, szerintem is abszolút szükséges a, az olajfüggőségünk csökkentése érdekében is. Az előttem szólók említették, hogy a számításba be kell foglalni a tényezők egész körét, nem elég csak utalni ezekre, hanem konkrétan be is, föl, be is kell számolni ezeket a tényezőket. azt tehát a számításoknak a széndiokszid kibocsátásoknak számításának pontos, fontos tényezője ez. Valamint a takarmány multiplikáció tényezőt is látnunk kell. A 3 százalékon kell tartani a mm, talaj terület a termesztett energianövények hatását, és a megújuló energiaforrásokat figyelembe kell venni az összes közlekedési ágazatban, gépkocsiknál, tömegközlekedésnél, és az ötös multiplikátor faktort kell alkalmazni, hogy ösztönözzük a megújuló energiaforrások bővülését a mixben. Ösztönözve a nem élelmiszer vagy nem ter, talajon termelt modern üzemanyagok felhasználását, és a konvencionális üzemanyagtermelést pedig negatív ösztönzőkkel kell csökkenteni. Egyes államok élelmiszertermelési kapacitását nem szabad alásni, különösen igaz ez a fejlődő országokra. Ez tudnilik egy nem kívánatos mellékhatása lehet ennek a politikának. A beruházást kell ösztönöznünk a modern bioüzemanyagok területén, amelyeknek nulla százalékos vagy, vagy alacsony szintű a üvegházhatás okozó hatása. Köszönöm, Foster asszony. De. Köszönöm, elnök úr, köszönöm én is az előadónak. Ez a munka az MV szakbizottságban már jó ideje folyik, az MV és az ITRE is foglalkozik ezzel a témával. Igazából eh, nagy doktori nélkül nem is érte az ember, hogy miről van szó, ugyanakkor végső soron arról van szó, ami engem aggaszt, hogy van rengeteg célunk, célkitűzésünk az Európai Unióban, arra vonatkozóan, hogy ki mit csinál 2020-ig. A földhasználat egy fontos pont ebben. Vannak olyan harmadik világbeli országok, amelyek szintén részt vesznek ebben a folyamatban, de ha mi elérjük a céljainkat, az, az sokak szerint az jó, és rendben van. Szerintem nem. Pragmatikus megközelítést kell alkalmaznunk, de hát hogyan tehetjük ezt olyan országok kárára, akik megpróbálnak növekedni, ahol, ahol a táplák, az élelmiszer árak növekedés óriási problémákat okoz, ezért egyértelmű és határozott üzenetet kell küldenünk a tekintetben, hogy miről is van itt szó, hiszen vannak olyanok, akik nem tudják teljesíteni ezeket a célokat. Szerintem teljesen elfogadhatatlan, hogy így járjunk el. Láss, legyünk reálisak, hogy mit lehet elérni az alternatív eh, üzemanyagokkal. A bioüzemanyagok eh, és az alternatív üzemanyagokat ötletét támogatom, de hát legyünk pragmatikusak, a, a, ahogy viszonyulunk ehhez, semmiképpen se történjen az unión kívüli országok kárára. Pedig szerintem éppen ez történik, amikor ilyen határidőket szabunk meg. Ez a mi frakciónk határozott véleménye, és eh, egyes, négyes és hatos módosítónkat eh, nem tudjuk támogatni, egész egyszerűen azért, mert eh, ez az élelmiszereket is érinti. Az MV és az IT e szakbizottságban is hasonló álláspontot képviselünk. Köszönöm. Köszönöm a bizottság részéről. Pilzek úr. From DG Energy. Az energiai, energetikai főigazgatóság részéről. Igen, én vagyok. Köszönöm, elnök úr. Belátom, hogy az Európai Parlament vitájának menete nagyon hasonlít a bizottság vitamenetéhez, amelyet az előkészületek során folytattunk le. Hát a gond abban áll, hogy hogyan vegyük figyelembe az új eredményeket, hogy hogyan szilárdítsuk meg a tudományos eredményeket, a bioüzemanyagok fenntarthatóságáról szóló vitában. A bizottság arra törekedett, hogy összeegyeztesse, kibékítse az ipar érdekeit, meg a mezőgazdasági termelők legitim várakozásait, a beruházások visszaforgatása tekintetében a 10%-os cél mentén, ez az érem egyik oldala, a másik oldala meg, hogy most olyan kibocsát kibocsátások érvényesülnek, amelyeket nem vettünk figyelembe a bioüzemanyagokra vonatkozó számításoknál. Ezek lehetnek elég jelentősek, és akár le is nullázhatják a megtakarításokat, amelyeket a fosszilis üzemanyagok tekintetén tervez, tekintetben terveztünk meg. A bizottság igyekszik kiegyensúlyozni e két aspektust. Szerintünk helyén való tehát, hogy gyakorlatilag befagyasszuk a bioüzemanyag fogyasztását az EU-nak, a hagyományos bioüzemanyagok terén, azon a szinten, ahogy most használjuk, ez 5%-os plafon, ezért vezettük be a javaslat szerint, mert ez nagyjából a mostani fogyasztás. Azt garantálnánk tehát, hogy a, termelés, a már működő termelési kapacitások tovább is működhessenek, Ám hát ugyanakkor azt gondoltuk, hogy a plafon egy nagyon erős szakpolitikai eszköz arra, hogy korlátozzuk a hagyományos bioüzemanyagból származó, azok mezőgazdasági termeléséből származó plusz kibocsátásokat. Ugyanakkor kell egyfajta bizonyosság is ahhoz, hogy a takarmány, nem, a bio üzemanyag specifikus számítási tényezőket érvényesíteni tudjuk. Tehát ez a plafon robosztus intézkedés ugyan, de jobb, mint hogyha azt kockáztatnánk, hogy újra és újra, újra kéne számolnunk az értékeket, és ezáltal nem tudnánk egy megbízható, stabil beruházási kereteket biztosítani a bioüzemanyag bioüzemanyagok tekintetében. Az, hogy az európai jogalkotó ne érintené az üzemanyag minőség irányelv, meg a megőlenergia irányelv pontjait, az egy gondolat. Ám továbbra is az a cél, hogy elérjük ezeket a célokat, és igyekszünk a még nyitváló hézagokat kitölteni, amelyek az 5%-os hagyományos bioüzemanyag plafon kitölteni modern bioüzemanyagokra való átállással. Tehát igyekszünk rávenni a tagállamokat arra, hogy a célokat tartsák, hiszen a modern bioüzemanyagból származó egység két vagy három százalék egységeben kerül felszámolásra a cél elérése érdekében, így a tagállam elérheti a 10%-os célt, még ezzel a plafonnal is. E, a többszörös számolási módszertan bevezetése pedig azt is jelenti másodszorban, hogy nagyon konkrét ösztönzőket való, valósít meg. A bio üzem, olyan üzemanyag bevezetésére, amelyek mi ez? amely a káros kibocsátásokat csökkenteni. Tehát az egész megújuló energiaforrás politikát a közlekedési ágazat szempontjából hitelesebbé tenni az előbb szemében, hogyha ezt a módszertant alkalmaznánk, és hozzájárul ahhoz, hogy stabil politikai keret jöjjön létre azoknak a beruházásoknak az érdekében, amelyekre oly nagy igény van a jövőben, hiszen bioüzemanyagok továbbra is fennmaradnak lehetőségként, különösen a 2050-es energia roadmap meg az alacsony széndiokszid kibocsátás a gazdasági roadmap tekintetében látjuk, hogy a bioüzemanyagokra szükség lesz. De tehát nem azokra a típusú bioüzemanyagokra, amelyeket most használunk. Tehát a bizottság javaslata alapvetően új jelzésekkel él, melyek mentén képesek lehetünk arra, hogy az átállást végrehajtsuk a modern bioüzemanyagokra, és ezáltal fenntartsuk a megújuló energia célok hitelességét. Köszönöm. Thank you, Mrs. Wells. Anything... Köszönjük. Szeretne az előadónk, Wills asszony valamit hozzáfűzni? Köszönöm szépen. Sok véleményt hallottunk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a rossz hatást a bioüzemanyagok esetében csökkenteni, és ami a megújuló energiák ösztönzését, illeti, illetve a haladó bioüzemanyagok ösztönzését, ezek kívánatosak. Az árnyékjelentéstevőkkel kell eszmét cserélnünk, és kompromisszumokat találnunk, aztán majd a határidőket ismertetni fogjuk, hogy aztán a titkárság is ennek megfelelően tudjon dolgozni. Köszönöm. Köszönjük. Módosító benyújtásának határideje május 16-a. A szavazás a mi szakbizottságunkban június 18-án kerül napirendre. Tudom, hogy az ENVI július 10-én szavaz és júliusban remélhetőleg a kerül ez a téma. Tehát még egyszer mondom, május 16-a módosítók határideje, és szavazunk június 18-án. Rendben. Köszönöm mindenkinek. Most pedig zárt üléssel folytatjuk, visszajelzés a három oldalú megbeszélésekről, ezért kérem, eh, hogy a képviselő kivételével mindenki hagyja el az üléstermet.